Most következik az 1234 per 2007-es rendelet módosításáról szóló javaslat, amelynek értelmében közös piacszervezés jön létre, és meghatározzuk a konkrét szabályokat különböző termékekre vonatkozóan. Először is a bizottság nevében Fischer asszony kap szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Mindjárt az elején hadd mondjak köszönetet uh, mindenkinek, hogy uh, erre a sürgősségi eljárásra lehetőséget biztosítottak abban a két ügyben, amivel kapcsolatban, aminek segítségével talán könnyíthetünk a tejpiac helyzetén. Az egyik a 186-os cikkbe történő bevonása a tejnek, a másik pedig a kvóta felvásárlás kérdésköre. Ez hosszú távú tejágazati döntések eredménye. Szeptember 17-én született egy döntés ezzel kapcsolatban, és remélem tudomásul vették, vagy észrevették, hogy nagyon sok indítványuk belekerült már ezekbe az anyagokba, javaslatokba, tanulmányokba, amelyek a mai javaslatnak is részét képezik. Ami a hosszú távú intézkedéseket illeti. ennek az állásfoglalásukban ezt megemlítették, létrehoztunk ugye egy magas szintű munkacsoportot. Az első ülésre már sor került. Várakozásaink értelmében a végleges anyag jövő év június vége előtt elkészül. Örömmel mondhatom el, hogy a tejpiaci helyzet ma pozitív, az árak emelkednek, és nem látunk intervenciós felvásárlást sem, mivel a piaci ár jobb, mint az intervenciós ár. Ami a javaslatomat illeti, az 186-os cikkbe vonás, az sok termékre vonatkozik jelen pillanatban, de a tejre nem, és tejipari termékekre nem. Az áringadozás 2007-ben kezdődött, és ez rámutatott arra, hogy szükség lesz, hogy e cikk hatája alá vonjuk a tejpiacot is, mivel a bizottságnak ennek keretében lehetősége lenne a gyorsabb döntéshozatalra. A tegnapi mezőgazdasági tanácson elmondtam, hogy 280 millió euróval támogatjuk a tejtermelőket. Annak érdekében, hogy ezt a pénzeszközt minél előbb ki tudjuk fizetni, ehhez szükség van a 186-os cikkes jogalapra. Nemzeti borítékokba osztjuk ki a pénzt, a termelésnek megfelelően a 2008-9-es évekre alapozva ennek természetesen van egy maximális mértéke a kvóták tükrében. Diszkriminációmentesen bocsátjuk rendelkezésre ezeket az eszközöket, a legjobban érintett gazdák kapják a pénzeket. Ahhoz, hogy fel tudjuk használni ezt a lehetőséget, ahhoz a 186-os cikk hatája alá kell vonni a tejpiacot. 280 milliós javaslatról már beszéltem, tudatában kell lenni annak, hogy a költségvetési hatóság, a tanács és a parlament együtt kell, hogy meghozzák a döntést a november 19-i jegfinülésen. Elmondtam már tegnap is, hogy nagyon mélyre kellett nyúlnom a zsebembe, hogy megtaláljam ezeket az összegeket, a 300 milliós tartalék összeg megvan még a pénzügyi fegyelem fenntartása érdekében. Egyértelműen el kell, hogy mondjam, hogy a 186-os cikk nem egy bianco check, nem arra van, hogy bármire javaslatot tegyünk, bármire kiadhassuk. A magántárolás különböző termékek vonatkozásában játszhat itt szerepet. A sajt egy ilyen jelölt, egy lehetőség erre, hogyha a piaci helyzet ezt szükségessé teszi. A javaslat második része a kvótarendszer kezelését taglalja. Már van lehetőség arra, hogy a tagállamok felvásárolják a kvótákat. Itt nem is vezetünk be mást, mint hogy a tagállamok a felvásárolt kvóta mennyiségével csökkentsék a nemzeti kvóta plafonokat. Ez egy önkéntes lehetőség, egy önkéntes rendszer, mivel a vitáinkból egyértelművé vált, hogy más pedig a megoldás nincs. Várom a megjegyzéseiket, köszönöm. Muchas gracias, señora Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig meghallgatjuk a frakciók nevében a hozzászólókat. Először is másfél percben a néppárt részéről Desz úrja szó. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Üdvözlöm azt, hogy ma itt a parlamentben nagy többséggel támogattuk ezt a sürgőségi megkeresést. Komolyan akarjuk venni a felelősségünket. Más frakciókból származó kollégák együtt úgy látjuk, hogy ilyen nehéz időkben segíthetjük a tejtermelőket. Helyén való az, hogy a bizottság ezen kérelme későn érkezett, és a lehetőségeket sem haknázza ki teljesen. Azonban a semminél mindenképpen több. A felvásárlási program véleményem szerint biztos asszony kötelező érvényű kell, hogy legyen azért, hogy egyszerűen ezeknek az egésznek legyen hatása. De erre sem itt, sem a tanácsban nem látok többséget. Ezen túlmenően ez a fellépés több tagállam számára nem elfogadható, bizonyos okokból kifolyólag a kvóta növelése ugye már ma is irányadó. A 186-os cikkbe történő felvételre azért van szükség, hogy piaci zavar esetén be, tudjuk, be tudjunk avatkozni. Egy módosítót fogok benyújtani, hogy ezt két évre korlátozzuk, és amennyiben ez beválik, úgy támogatjuk ennek hosszabb eh, meghosszabbítását. Végezetül hadd mondjak közelített a 280 millió euróért. Eh, biztos azt, hogy itt nagyban nyitott a parlament felé. Tudom, hogy nincs több pénze. Kérem, hogy csütörtökön szavazzuk meg ezt a módosított indítványt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Desz úr. Most pedig a szocialisták nevében De Castro úr a szó signor presidente signora commissaria onorevoli colleghi kedves kollégák elnök úr először is hagy ragadjam meg az alkalmat hogy kifejezzem hogy mennyire örülök annak hogy ez a ház ilyen nagy felelősségérzetet mutatott amikor a tejszektorral kapcsolatban egy sürgősségi indítványt elfogadott ma reggel illetve a 186-os cikkel kapcsolatban. Az, hogy a beavatkozási szabályokat most módosítottuk, kiegészítettük, lehetővé teszi számunkra, hogy ilyen különlegesen nehéz időben hatékonyan lépjünk fel, különösen a tejszektorban. A bizottságtól azt várjuk, ahogy ezt a biztos asszony is mondta, hogy elfogadják a parlament kérését. Többször hangsúlyoztuk már azt, hogy az elfogadott intézkedések még nem elegendőek a folyamatban lévő válság kezelésére. Mi nyitottak vagyunk a bizottság felé, de ez nem azt jelenti, hogy egy bianco csekket állítunk ki, hanem arra kérjük őket, hogy a kivételes helyzetben is vállalják az őket terhelő felelősséget. A parlament szükségesnek tartja, hogy minden fázisba bevonják a döntéshozatali folyamatban a demokratikus felülvizsgálat érdekében. Azt gondoljuk, hogy előre kell tájékoztatni minket arról, hogy a bizottság hogyan él majd a 186-os ráruházott új hatalommal. Demokratás. Köszönöm szépen, most pedig az ALDE nevében másfél perc erejéig Lájon úrja szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, köszönjük, hogy ma este eljött ide, hogy magyarázattal szolgáljon. Köszönjük, hogy pozitívan reagált a szeptemberi állásfoglalásunkra, hogy megpróbáljuk stabilizálni a helyzetet a tejszektorban. Ezen kívül köszönjük a 280 millió eurónyi átrendezési költségkeretet. Ami a javaslatot illeti, föl kell tennünk a kérdést, miért most ilyen későn kell jóváhagyni sürgősségi intézkedéseket, hiszen már mutatkoznak a pozitív változások a válság ellenére. De mivel ezek az intézkedések önkéntesek lesznek a tagállamokban, nem vehetjük őket biztosra. Ami a 186-os cikk hatáskörének kiterjesztését illeti a tejszektorra. Általában a biztosak úgy jönnek ide, hogy hatáskört kérjenek azért, hogy egy problémát oldjanak meg. Ma úgy tűnik, hogy azt kérik, hogy úgy adjunk hatalmat a bizottságnak, hogy megmondanák nekünk, hogy pontosan mire használnák ezt a hatáskört. Ha jól értem, említette, hogy ehhez az, erre azért van szükség, hogy jogi alapot kapjon a 280 millió eurós összeg kifizetésére. Ez így van? Hiszen az a nagy aggodalmunk mindenki, hogy Bianco adunk így a bizottságnak. Biztos asszony. Ön azt mondta, hogy már nem tud más tenni pénzügyi szempontból. Tehát, biztos asszony, mi csak akkor írjuk alá ezt a hatalom átruházást, hogyha extrém helyzetekben élnek vele. Köszönöm szépen, most pedig a zöldek nevében másfél perc erejéig Hajszling úré a szó. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! végre egyszer, hogy úgy mondjam, lendületbe jön ez a vita. A bizottság ismét felelősséget kell, hogy vállaljon. Ma délelőtt egy kicsit más volt a kép, szerettük volna, hogy a parlament is bekapcsolódjon ebbe a folyamatba. Meg kell jegyeznünk egyértelműen, hogy nem ellenezzük a pénzügyi támogatásokat, de azért azt is tisztán kell látni, hogy ez pusztán egy csepp a tengerben, szó szerint és a luxemburgi határozatok sajnos szintén nem járultak hozzá ahhoz, hogy a kereslet kínálat, ami ugye a lényeges, egyensúlyba kerüljön ismét. Az önkéntes kótafelvásárlások eh, igen, de ez nem lesz igazából nagy hatással mert eh, nem járul hozzá a mennyiségek leszorításához. Már tegnap is megjegyeztük, hogy eh, a számvevő jelentését komolyan kell vennünk, és hosszú távú politikát kell kialakítanunk és meg kell néznünk, hogy mit mondott a számvevőszék. A számvevőszék azt mondta, hogy a kínálatot irányítanunk kell, máskülönben a rendszer nem lesz finanszírozható, és az európai piacon minőségi termékekre van szükségünk, és éppen ezért egy célirányos tejpolitikára van szükségünk. Azt hiszem, hogy a lehető leggyorsabban, már régóta ezt kérjük, az export visszatérítésekkel fel kell hagynunk, mert ezek nagyon súlyos hatást váltanak ki, ezt már láthattuk. Valóban egy olyan politikára van szükségünk, amely túlmutat ezen a jelenlegi válságon, és a bizottság részéről messze mutató ilyen válaszokat várunk, de a bizottság sajnos még adós maradt ezekkel a válaszokkal. A gazdák támogatása, az ő piaci jelenlétük fontos, hogy erősebb legyen, hogy feltartóztassuk a szupermarketek fel, előre haladását. Most pedig a konzervatívok és reformisták nevében Nikolson úr a szó. <clears throat> Thank you very much, uh, President. First of all, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hagyd mondjam el, hogy üdvözlöm ezt a döntést. Úgy gondolom, hogy tegnap este és ma este átvilágíthatóvá teszi a helyzetet. Nagyon sok gazda frusztráltnak érzi magát, hiszen láttak, ahogy Lion úr is mondta, egy kis fellendülést, de még mindig nem kaptak támogatást a számlájukra. Ez a késés, ez ö, aggodalommal tölti el a gazdákat, és ennek ellenére nagyon jó, hogy beszélhetünk önnel, biztos asszony, hiszen én értem, hogy a 186-os cikket felül kell vizsgálnunk, és ki kell terjesztenünk azért, hogy a lehető leggyorsabban eljutathassuk a segélyeket a gazdákhoz. De ez úr javaslata nagyon jó, én támogatom a javaslatát a két-három évvel kapcsolatban. De a felvásárlást, illetve nem vagyok meggyőzve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE nevében két percben Legyerik úr a szó. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony. Az a kötelességem, hogy elismételjem önöknek ma este, hogy a pénzügyi eszközök csak egy kicsi cseppet jelentenek a reménytelenség és a válság tengerében, amit jelen pillanatban a gazdák átélnek. 280 millió euróról beszélnek akkor, amikor néhány héttel ezelőtt még 6 millió, 600 millió euróról volt szó, és egyszer volt már olyan is, hogy 1000 eurót adnak olyan embereknek, akik napi 600, napi 200-300 eurót veszítenek. Ez nem elég nem tudunk így, tehát ez olyan, mintha nem látnánk el sürgősséggel egy rákos beteget. A, ha nem lépünk, akkor a teljelő tehenek levágására és az egész szektor összeomlására fog sor kerülni. A legkisebb gazdák, azok, akik a minőségi sajtot, minőségi tejet állítanak elő, azok, akik megóvják a környezetet. Hogyan mernek önök olyan javaslatot tenni, hogy amikor Európában annyi családnak nem jut élelmiszer, megfelelő élelmiszer az asztalra, akkor így elpazaroljuk a tejet, ráadásul úgy, hogy ezeknek a családoknak még kevesebb esélyük lesz arra, hogy tejet tegyenek az asztalukra. Mit szeretnének tenni? A 168. cikk önöknek tökéletes teljes hatáskört fogadni, mit fognak ezzel tenni? Ez volt, pontosan ez volt az, ami a kvóta liberalizációhoz is vezetett, ami miatt most ebben a válságban találjuk magunkat, az szolgáltatások, az ipar és minden területén. 2000 és 2007 között a fogyasztói árak a tejtermékek területén 17%-kal növekedtek, miközben az előállítás költségei 10%-kal csökkentek. Még egyszer elmondanám, biztos azt mondja, hogy sürgős, nagyon sürgős, jelentős támogatást nyújtani a gazdáknak egy nagy európai sürgősségi alap segítségével, és egy minimál árakat meghatározó politikát kell bevezetni, hiszen ez a kapitalista politika tönkreteszi a gazdáinkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Legyarik úr, most pedig a független képviselők nevében másfél percben Morvai asszony a szó

Morvai. Köszönöm szépen, Morvai asszony. Most pedig másfél percben Lavia úr a szó. Signor Presidente, signora Commissario. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Nagyra értékelem a biztos asszony megközelítését, azt, hogy eljön a parlamentbe, hogy elmagyarázza, milyen lépésekre készülnek a tejszektorban. Bár intézkedéseiről nem árult el részleteket, mégis úgy tűnik nekem, hogy a jó irányba halad, és megpróbál megoldást találni a gazdák problémáira. Azonban nem gondolom azt, hogy ezek az intézkedések önmagukban képesek lesznek megoldani a problémákat. Úgy gondolom alapvető fontosságú, hogy megszavazzuk azt a lépést, amivel a 87-es cikk, az 186-os cikket, illetve az egy megváltoztassuk. A 186-os cikk első A és B bekezdésében különböző termékekről van szó. Az intervenció valahogy öm, akkor történne, amikor föl vagy lemennek az árak, de bizonyos esetekben csak akkor, hogyha fölmennek az árak. Ez a diszkrimináció azonban elfogadhatatlan. A néppárt ezért módosító indítvány nyújt be, ami biztosítja azt, hogy az Európai Bizottság tájékoztatást nyújt a parlamentnek, mielőtt a 186-os értelmében intézkedést hoz. Azt hiszem, hogy ez a módosító indítvány befogad, vagy kompatibilis a szocialisták javaslatával. Végül pedig szeretném a biztos asszonyt megkérnie, ahogy azt már szeptember 17-én is megtettük, hogy próbáljon olyan megoldást találni, amelyel a minimum árakat a, nem, a, a mostani nemzeti plafonokon kívül is meghatározzák. Kapulas! Köszönöm szépen, Kapulas úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Sajnálatos módon mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nehéz helyzetben van a tejágazat Európában. Frakcióm hosszú ideje sürgős intézkedéseket kér azért, hogy megmentsük a gazdálkodók ezreit. Éppen ezért sürgős intézkedéseket kell foganatosítanunk. Támogattunk egyéb politikai frakciók részéről is kezdeményezéseket annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük. Éppen ezért örömmel fogadjuk a bizottság elképzeléseit, még akkor is, hogyha nem tűnnek elegendőek. A szocialista frakció éppen ezért a sürgősségi kérelmet megszavazta. Ennek ellenére azt fogjuk javasolni, sőt kérni fogjuk, hogy a parlamentet állandó jelleggel tájékoztassák azon intézkedésekről, amelyeket a bizottság az elkövetkező napokban meghoz. Továbbra is minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy a piaci egyensúlyt helyreállítsuk, hogy megfelelő jövedelemben rendelkezzenek a gazdák, ugyanazt a Lisszaboni szerződés is meghatározza. Köszönöm szépen, most pedig egy men, Polszen asszony a szó. Tak, herr ordförande och fru kommissionär. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, természetesen nagy szükség van arra, hogy gyorsan lépjünk fel, olyankor, amikor a különböző területeken ilyen válság merül fel. Láttuk ezt, hogy az ipar a bankok esetében, és most a gazdák körében is. Ilyen jellegű válságok mindig is lesznek. Legközelebb talán nem a tejágazatot érinti ezt, hanem a gabona érinti ez, hanem a gabonaágazatot, vagy valami mást. Egy kicsit hadd menjek túl azon, amiről szó van ebben a vitában. az akut problémákat nem tudjuk mindig megoldani. rendelkeznünk kell a kellő bátorsággal és a megfelelő politikai tervekkel ahhoz, hogy közös európai agrárpolitikát teremtsünk, olyat, amely fenntartható, amely rugalmas, és amely a legborzasztóbb következményeket is kezeli, olyanokat, amelyek az áringadozásból, a túlzott áringadozásból származnak. Élő gazdálkodói közösségeket szeretnék, ehhez hozzátartoznak a gazdák és az állatok. Köszönöm szépen, Bové urat nem látom a helyén. Vagy igen? Igen, parancsoljon. José äh, Bové kann leider nicht hier sein, deshalb spreche ich nochmal. Bové úr nincs itt, ezért én szólok még egyszer. Nekem is lennének kérdéseim a biztos asszonyhoz. Komolyan azt hiszi, hogy a tüntetéseknek most vége van? Azzal, hogy kifizették ezeket a pénzeszközöket. Ma reggel már elmondtam, hogy a parlament ma reggeli állásfoglalását Bianco Cseknek tartom, mert fogalmunk sincs, hogy mi lesz ezzel. A bizottság véleményem szerint nem a, bizot, nem a megoldás részét képezi, hanem a probléma részét képezi. Ezt az álláspontomat fenntartom. Szembe kell néznünk a tényekkel, ma megszületett ez a döntés, azonban korlátoznunk kell ezeket az intézkedéseket. Áttekinthető időszakról beszélünk, vagy kell, hogy beszéljünk, hogy tudjuk hát tenni megfelelő lépéseket. Biztos azt, hogy még egy kérdés, mivel gyakran beszélünk arról, hogy továbbra is a szerkezet átalakítást kell elősegítenünk. Mire gondol? Mit, mit jelent ez a szerkezet átalakítás? Továbbra is helyesnek tartja azt, hogy pénzt adunk arra, hogy a kis üzemeket bezárják, és a nagyüzemek pedig tovább virágozzanak. Szerintem ez nem célra vezető. Úgy gondolom, hogy a struktúrákat, különösen a hátrányos helyzetű régiókban kellene segíteni, oda kellene irányítani a pénzeszközöket azért, hogy ezt a fajta termelést fent tudjuk tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hajszling úr. Vlozovics úr szintén nincs a helyén, vagy talán mégiscsak itt van valahol. Nem, akkor Ferreira úr következik egy percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, a bizottság által benyújtott javaslat beismeri, hogy a tejszektor összeomlott, de mégis a, az ezt okozó politikákat folytatja. Pedig a gazdák veszteségeit kompenzálniuk kellene. Mit is kell tennünk? Vissza kell fordítanunk a kap irányvonalát, hiszen ez megfosztotta a termelői kapacitásuktól a gazdákat, és sokakat arra kényszerített, hogy feladják a gazdálkodást, pedig nagyon sok család függ a tejgazdálkodástól. Hatalmas területeket fognak elhagyni a vidéki területeken, és ennek gazdasági és környezetvédelmi következménye is lesznek. Tehát mit kell tennünk? Megfelelő árakat kell fizetnünk a gazdáknak, ehhez több pénzre van szükség. szélesebb intézkedésekre van so, ö, szükség, nem csak palliatív intézkedésekre. Egyre inkább növelni kell a tej értékét, és nem csak voltákat kell bevezetni. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Dodds asszonyán szó. Thank you. Um, like the majority of Köszönöm. Csak úgy, mint a többség én is támogattam a sürgősségi eljárást a 186-os cikk kiegészítésére. A tejszektor támogatására szükség van, különösen a kis családi gazdaságok túléléshez, ahogy ezt Észak-Írországban is tapasztaljuk. Ha ön azt mondja, biztos asszony, hogy ahhoz, hogy a 280 millió eurót kifizethesse, szükség van erre, akkor támogatom. De csak remélni tudjuk, hogy gyorsan kiosztják a pénzeket. Sokan már túl sokáig vártak. De ami a 65-84-es javaslatot illeti, nem tudjuk, milyen hatása lesz az Egyesült Királyságra, és sok kérdésem van ezzel kapcsolatban, hiszen úgy érzem, hogy a versenyhelyzetet torzítja Európában, és ellentmondásosnak tűnik a jelenlegi politikát figyelembe véve. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dodz asszony. Most pedig egy percben Egy percben, másfél percben mondja az elnök. Bésű, úr a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr politikai koherenciára van szükség. Nagyon sokan vagyunk itt, az, akik az elmúlt hetekben azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy olyan intézkedéseket hozzon, amelyel támogatni tudja a tej szektort. Most itt jön ez a válasz, de nagyon késlekedtek vele, és ráadásul az Európai Parlament állás kezéből kiveszi teljes mértékben az intézkedést, és a miniszterek kezébe adja. Nagyon rövid távú gondolkodás ez, és nem fogja hosszú távon megoldani a problémákat. Hosszú távon kell a program, a kvóta rendszert felülvizsgálni, megnézni azt, hogy és, és olyan a termelést szabályozó intézkedéseket és szabályokat hozni, amely a hasonló válságok megismétlését megakadályozza. Ma este azonban nem ez a kérdés, ma este az a kérdés, hogy mit teszünk a 186-os cikkel. Biztos asszony, egy egyszerű kérdésem van önhöz. A 186-os cikk konkrétan ezzel, ennek a kiegészítésével kapcsolatban mit akar csinálni, hogyan, mikor és milyen módon? Köszönöm szépen, Besű úr. Most pedig egy percben Garcia Pérez asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Egy hónappal ezelőtt itt egy parlamenti állásfoglalásról folyt a vita a tej ágazatról. Ma két újabb intézkedés előtt állunk. Az egyik a tejkvóták módosítása, a másik a 186-os cikk. Ez ilyen intézkedések, amelyeket sürgősnek tartunk, ahogyan ezt ön is kérte. De biztos asszony, az ágazatnak egy átfogó átgondolásra van szüksége, és nem jó az, hogy mindig egyenként jönnek a javaslatok egy olyan témában, ami már hónapok óta foglalkoztat bennünket. Európai és közös megoldásra van szükségünk. Éppen ezért a de minimis támogatás növelése torzítani fogja a versenyt a tagállamok között, és megakadályozza azt, hogy a PAK rendelkezését egységesen alkalmazzuk. Végezetül 280 millió eurós összeg szerepel itt, ezt természetesen örömmel fogadjuk, de biztos asszony emlékezzen arra, hogy ebben a parlamentben elfogadtunk egy olyan állásfoglalást, ahol egy kiegészítő 600 millió eurós alapról rendelkeztünk, amelyre szükség volna a válság szempontjából. Köszönöm szépen! Most pedig egy percben Reimers asszonyi a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Az előttünk levő rendelkezésben a 78-as és a 79-es cikkben jó úton halad a reform. Ez azonban károsíthatja a gazdaságokat, és nem jó, mert a, az eddigi kvóta eddig nem volt kedvező a gazdák szempontjából, és a fejleményeket sem veszi figyelembe ez a rendelkezés, hiszen a piac kezd helyreállni, éppen ezért ezt a módosítást elutasítom. Egyszerű felismerni azt, hogy a bizottság a, parlament, a parlament kérését szeretné felhasználni, saját érdekeihez, méghozzá úgy, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt arra törekszik, hogy a 186-os cikk által a parlamentet megfosztja a beavatkozás lehetőségétől, éppen ezért ezt a módosítást is elutasítom. Ugyanakkor meg tudnék barátkozni azzal a gondolattal, hogyha a parlament bizonyos mozgásteret kap a bizottságtól, és válságos időkben a, a parlamenti szabályzat 142-es cikke értelmében ez a jövőben is gyorsan megvalósulhat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Reimers asszony. Most pedig két percben Ashworth úrja szó. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. A tej ágazat válságban van. És hadd ismételjem meg köszönetemet a biztosasszony irányába helyes fellépéséért jó időben. A 280 millió euró egy realisztikus összeg, és ezt az ágazat valószínűleg üdvözli. A 186-os cikk területén is van szükség valami mozgásra, hogy ez a pénz kifizethető legyen, tehát támogatom ezt a megközelítést. Támogatom ezt a megközelítést, bár szerintem korlátozni kellene ezt legkésőbb 2013-ig. Ami a nemzeti kvóta felvásárlási rendszert illeti, tudom, hogy ezzel az extra lefölözés lehetősége is megnyílik. Nos, e tekintetben már fenntartásaim vannak véleményem szerint a progresszív termelőket károsítja ez, különösen a fiatalokat, akik az egész ágazatnak a jövőjét és alapját jelentik. Rossz üzenetet közvetítünk az irányukba szerintem. Nagyon ingadoznak a piacok. Úgy gondolom, hogy az ágazatnak jelen pillanatban nem rövidtávú fellépésre van szüksége, hanem hosszú távú stratégiára. Jó ideig támogattam a biztosasszony hosszú távú megközelítését az ágazat jövője vonatkozásában, és a jövőben is arra ösztönzöm, hogy ezen az úton járjon, tehát hosszú távon, hosszú távon gondolkodjon, ne rövid távon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percig Kalinowski úr a szó. Szanowny panie przewodniczący! Elnök úr! Biztos asszony! Remélem, hogy a tejtermelők a nehezén már túl vannak. a támogatásra vonatkozó döntés, ez a 280 milliós összeg egy jó jel mindenképpen. Azonban maradnak még alapvető kérdések a tekintetben, hogy milyen irányba megyünk a tejtermeléssel és a tejtermékek előállításával a jövőben. A legfontosabb kérdés a kvóták kérdése. Két trend figyelhető meg jelen pillanatban. Az első a kap felülvizsgálatból származik, melynek értelmében fokozatosan emeljük a kvótákat egészen a 2015-ös megszüntetésig. A másik az, hogy a kínálatot csökkentjük, a tej kínálatot csökkentjük, Ez a kettő valójában ellentmond egymásnak. Én a magam részéről azt támogatnám, hogyha megtartanánk a kvótákat, de csak akkor, hogyha a tagállamok közötti kvóta felosztás objektív és tisztességes kritériumokon alapszik. Persze nehéz objektív, tisztességes kritériumokat kialakítani, de megpróbálni mindenképpen megérni. Ami a 186-os cikk hatájának kiterjesztését illeti, természetesen erre igent mondok, azonban mindenképpen definícióra lenne szükség a bizottság hatáskörét illetve. Köszönöm szépen, Kalinowski úr, most pedig Kelly úr a szó. Uh, commissioner, if you forgive the... Köszönöm szépen, biztos asszony. Elég rossz munkát végeztek a tejszektorban. Írországból jöve, mondhatom ezt. 18 hónappal ezelőtt azt akarták, hogy az árakat növeljék, pedig csökkentek az árak sok országban ez a javaslat most félig konstruktív, de nagyon sok gazda Írországban, különösen a családi cégek éppen hogy túlélnek, vagy éppen csőd szélén állnak. A bankokat megmentjük a pénzügyi válságban, a családokat pedig nem. Elnök félbeszakítja. Kelly úr! megtenni, hogy kicsit lassabban beszél? The 280 million milk... A 280 milliós alap üdvözlendő, de ez egyszerűen csak a fal tapaszt ragaszgatása, nem volt meg semmit. 600 millióra lett volna szükség ahhoz, hogy szolidaritást mutassunk a kisgazdáknak. A következő prioritás az kell, hogy legyen, hogy a tejellátási láncolattal foglalkozzanak. Én meg vagyok róla győződve, hogy nagyon kevés intézkedést hoznak, és sok problémát várhatunk még. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kelly úr. Most pedig egy percben Jegle asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Igen, meg kellene szavaznunk azt, hogy a tej felkerüljön a 186-os cikk hatája alá. Remélem, hogy holnap erre sor is kerül. Nem bírálhatjuk folyamaton, folyamatosan a bizottságot, hogy le vannak maradva, lassan reagálnak, csinálnak is valamit, nem is. Most megvan a lehetősége arra, hogy gyorsan fellépjen, meg is kell adnunk neki ezt a lehetőséget. Saját akaratunkból ezt ellenőrizve, módosító indítványainkkal, Albert Dess módosítójával ugye ezt meg is tesszük. 280 milliót sokan említették, ez tényleg annyi, mint halottnak a csók, de hát a költségvetési időszak végén vagyunk. Több nincs, a kérdés az, hogy hogy kezeljük a helyzetet. Azt szeretnénk, hogy ez a 280, ezt a 280 milliót azok a gazdák kapják meg, akiket a legnagyobb mértékben érint a válság. A tejpiacról beszélünk, emberekről, vidéki területekről, térségekről, és azt mondjuk, hogy meg akarjuk védeni őket. Biztos asszony, támogassa, azt kérem, hogy a tej alapot, amiről a bizottság képviselője már pozitívan szólt a délután során, erre a jelre is szükségünk van, és erre is szerepel a pénz a 2010-es költségvetésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jegle asszony. Most pedig áttérünk a spontán felszólalásokra egy percben. Pátran asszony a szó. Sr. Presidente, Sr. Comissária, Tejénbe eu Elnök asszony, biztos asszony, ez a sürgős intézkedés a 186-os cikk kiterjesztése a tejszektorra és üdvözlendő. Nagyon komoly a helyzet, itt sürgős intézkedésekre van szükségünk a szektor védelmére, gazdasági és társadalmi okoknál fogva is. Én Portugáliából származom, az Azori szigetekről, ott a tejszektor nagyon nagy szerepet játszik. Ez a régió társadalmilag nagyon sérülékeny, és 2015 után is túl kell élnie. A javasolt intézkedések nem elegendőek, de legalább sürgősek. Engem aggaszt kicsit az, hogy milyen új szerepet ruháztunk a bizottságra, hiszen ebben a válságban elég gyenge késői nagy nyomásra született intézkedéseket hoztak. Úgyhogy függeléket szeretnek a 186-os cikkhez, amely felsorolja, hogy milyen intézkedéseket tesznek. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Jár asszonyi a szó. Perdón, el señor Jár. Jár úré, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, üdvözlöm a javaslatát, de kritikus is vagyok az önkéntes felvásárlást illetően. Úgy gondolom, hogy csak kötelező módon lehet sikeres egy ilyen intézkedés. Az, hogy önkéntes legyen a kvóták visszavásárlása, szerintem ez nem vezethet eredményre. Végre a kvóták területén, amit rendeztük a helyzetet, most fölborítjuk, és rontjuk a helyzetet, a, meg a végleges megoldásra. Én úgy gondolom, hogy a kiegyenlítésre mindenképpen szükség van a tejszektorban és a kvótát területén, úgyhogy szerintem ezt a részét a javaslatnak le kellett volna szavaznunk, de az egészet el kellett volna fogadnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cortés úr következik. Elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák! Valóban célirányos intézkedéseket kívánunk meghozni annak érdekében, hogy a tejágazat válságán túllépjünk. Foglalkoztunk a gazdaságok helyzetével, és tudjuk, hogy mit jelent a gazdák és családjaik számára ez az intézkedés. A gazdák nem kívánnak mindig támogatásban részesülni, hanem azt szeretnék, hogy méltón tudják ellátni munkájukat, és megfelelő méltányos árat kapjanak munkájukért, de biztos asszony, annak ellenére, hogy bizalommal, vonatkoz, bizalommal viszonyulható, viszonyulhatnak a gazdák az intézkedések iránt, kétségtelen, hogy mély reformokra van szükség itt ebben a parlamentben. Köszönöm. Köszönöm. Megint asszony a szó. Köszönöm, elnök úr biztos asszony. A legfontosabb szavak, amelyek a biztos asszony szájából elhangzottak, az, hogy a piaci árak elkezdtek növekedni. Azt hiszem, ezt el kellene ismernünk ebben a házban, és biztosítanunk kéne, hogy ennek a nyeresége a gazdáknál marad. Tudjuk, hogy most 280 millió eurót elkülönítettünk számukra, de számukra egy értékes, egy jó ár, az sokkal fontosabb, mint az, hogy támogatásban részesítjük őket. Tudom, hogy sokan bírálják a biztos, a asszonyt és a bizottságot, de nagyon sok olyan intézkedés volt, amivel még a rettenetesen alacsony árakat is megpróbáltuk fenntartani. Tehát szerintem nem szabad túlságosan szigorúan bírálnunk a biztos asszonyt. A 186-os cikkel kapcsolatban, hogyha szükség van ennek a módosítására a kifizetéshez, akkor ez inkább szimbolikus, mint jelentős intézkedés. Mi lesz ennek a következménye? a kap hogy fog 2013 után megváltozni? A fels, legfels, vagy a magas szintű csoport most erre összpontosít. A, hogyha a tejszektor finanszírozására gondolkozunk, gondolunk, akkor az is nagyon fontos, hogy 2013 után a közös agrárpolitikára megfelelő összegeket különítsünk el. Köszönöm szépen, Bové úr kap szót. Elnézést kérek, hogy nem tudtam itt lenni az előbb de a francia hallgatóknak kellett elmagyaráznom azt, hogy tegnap mi történt Luxemburgban. Úgy gondolom, hogy a tanács döntése rossz döntés. Rossz azért, mert az egyetlen szó, ami ebben a szövegben szerepel, az az ástruktúrálás, a szerkezetváltás. 98 óta Franciaországban óriási mennyiségű gazdát érintett a válság, és ez csak a kvótákon túlmenő gazdákat fogja a jelenlegi intézkedés segíteni. Tehát valami olyasmiről van szó, ami nem a jó irányba indul el. Az a pénz, ami, az a 280 millió euró, amit erre elkülönítettek, már elhangzott, 50 euró gazdaságonként havonta egy évre vetítve. Ez gyakorlatilag a vízára. Szinte ezzel lebecsüljük és megvetjük a gazdákat, hogyha csak ennyit adunk nekik. El kell mondanom, hogy abban a pillanatban, amikor együtt döntést fogunk kapni a mezőgazdasági kérdésekben, akkor nem lesz esélye sem arra, hogy ilyen kudarcba fulladó intézkedéseket hozna a bizottság. Nikulás. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Nikulescu úré a szó. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, Hadd tegyek fel egy kérdést a biztos asszonynak. Egyébként nagyon hálás vagyok a jelenlétért. Tudja, hogy a tejágazatnak megígért pénzeszközök a tagállamokhoz történeti adatokon alapulva kerülnek át. Többen nem nagyon örülnek ennek, és ezért is a piac liberalizációját várnák, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek nem termelnek eleget saját fogyasztásra sem. Kéne beszélni lassabban, mond az elnök. gyorsan összefoglalom a kérdést, hogy túllépjek az időben. Tehát a bizottság azt mondta, hogy a tagállamokhoz ezek a pénzeszközök a historikus kritériumok alapján kerülnek át. Több tagállam azonban azt gondolja, hogy ez nem tisztességes, és ragaszkodnak a piac liberalizációjához. Nem gondolja, hogy a történeti alapból történő kiindulás ö, ö, javítana értelem? Köszönöm szépen, Nevelcseva asszonyi a szó. Köszönöm szépen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 a konjunktúrát nem fogja elindítani, ehhez hosszú távú intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy stabilizáljuk ezt a szektort egész Európában. Az összes intézkedésre, együttes, közös intézkedésekre van szükség, amelyeket minden tagállamban alkalmaznak. Ezért a 12-24-es rendeletet kell változtatni, különösen Bulgária esetében nagyon fontos ez, hogy a kvóták változtatására vonatkozó intézkedések megszülethessenek garantálni kell azt a lehetőséget, hogy kvótákat adjunk hozzá a rendszerhez nemzeti szinten. Nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy tároljuk a tejet, különösen a gazdák nem tudják maguk ezt maguknak megengedni. Ha azonban nem segítünk rajtuk, akkor nem lesznek versenyképesek a gazdáink 2010 után. Olesnicsak. Olesnicsak úr következik egy percben. Bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony Természetesen üdvözöljük ezt az új határozatot, hogy segítsünk a gazdáknak, belétve a lengyel gazdákat is. Azonban nem szabad szem előtt évesztenünk azt a tényt, hogy ha pénzről van szó, a nagy kérdés mindig az, hogy hogy kerül ez kiadásra, eljut-e ténylegesen azokhoz, akiknek erre szüksége van, akiket a legnagyobb mértékben érint a válság. Én a magam részéről nem támogatok olyan intézkedéseket, amivel mindenkinek adunk egy keveset, aztán a végén mégsem segítünk senkinek. Hadd vessek egy pillantást a múltba, mielőtt a jövőről szólok. Másfél évvel ezelőtt a gazdák jó árat kaptak a tejért. Támogatásokat is kaptak az Uniótól, hogy modernizálják a termelést, az ágazatot a jövő előkészítését úgy kell elvégeznünk, hogy közben a múlt hibáiból tanulunk, hiszen voltak hibák a múltban. A közvetlen kifizetésekre kellene kiadni a pénzt, a vidékfejlesztésre, de a tejkóták is fontosak. Köszönöm szépen. Szikierszki úrja szó egy percben. Tisztelt biztos asszony, Szeretnék egy kérdést feltenni. Ez a 280 millió euró, ezt igazából mire kívánjuk felhasználni? ez egyfajta injekció lesz a piac számára, hogy a piaci mechanizmusokat segítsük. A gazdák ugyanis azt szeretnék, hogy ezt az összeget a támogatási mechanizmusokra használjuk fel. Nem engedhetik meg maguknak azt, hogy új hiteleket vegyenek fel. Nem tudják így modernizálni az ágazatot, ugyanis elveszítették a fizető képességüket. A gazdák most nem tudnak új gépeket vásárolni, nem tudnak új beruházásokat eszközölni. Ez a 280 millió euró, ez 2-3 eurót jelent a tej tonnájaként Európában. Egy kvóta irányítási mechanizmust javasol a bizottság, és szeretnék korlátozni a termelést. El kellene gondolkoznunk a következőn. Nem lesz megint olyan helyzet, mint amilyen a cukorpiac megreformálása után állt elő, amikor problémáink keletkeztek ezzel a termékkel. Lehet, hogy ismételten ugyanebbe a hibába csúszunk. Dorfmann úrja szó. Herr Präsident, äh, geschätzte Frau Kommissarin! Elnök úr, biztos asszony! Nagy öröm számomra az, hogy a biztos asszony pár héttel a tejpiaci állásfoglalás elfogadása után intézkedéseket nyújtott be a helyzet kezelésére. Ami a 186-os cikkkel kapcsolatos intézkedéseit illeti, azokkal egyetértek, annak időbeni korlátozásával együtt nem észszerűnek tűnik ez. Ezen túlmenően a kvóták differenciálását is támogatom, azonban a kóta felvásárlás megdöbbent. Hetekig, hónapokig azt állította, hogy a jelen válságot nem a kvótarendszer okozza, éppen ezért a kvóta felvásárlásra vonatkozó javaslat nem igazán passzol a képbe. Végezetül hadd mondjam el, hogy nem sikerült meg mindent megvalósítani, különösen gondolok itt a nehéz területeken, hegyvidéki területeken lévő tejtelmelésre, ott ugye vannak nehézségek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dortmann úr. Most pedig az utolsó hozzászólónk, Köztinger asszony, egy percben. Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Én is szeretnék köszönetet mondani a 280 millióért. Valóban remélem, hogy az osztrák tejgazdáinkhoz eljut majd ez az összeg, mert nekik nagyon nagy szükségük van erre, főleg a hegyvidéki területekre, hegyvidéki területek helyzete súlyos, ott érinti leginkább a gazdákat ez a probléma. Ausztria mindig ellenezte a kvóta felszámolását, következetesen nyomok vettük az eseményeket, és természetesen arra törekszünk, hogy felkészítsük a gazdákat, és minél jobban segítsünk nekik ami az önkéntes kvóta visszavásárlási programot bármennyire is megpróbálom, nem értem. Ez ugyanis pont a kvótának a drágulását fogja eredményezni. Akkor hogyan tudjuk majd ezt elmagyarázni az osztrák gazdáknak, kérdezem én. Köszönöm szépen, Köztinger asszony. Most pedig a biztos asszonyé a szó, Fischer asszonyé. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelmesen hallgattam a vitát. El kell, hogy mondjam, hogy néhány hozzászólás azt az érzetet kelti, hogy ez az első lépés, amit tennénk a tejszektor megmentésére. Ez abszolút nem igaz. Néhányan legalábbis biztos tudják, hogy január óta munkálkodunk ezen. Akkor kezdtük a raktározás rendszerét, az export visszatérítéseket. Nagyon sok intézkedést tettünk már nyáron is. Az új képviselők talán utána nézhetnének kicsit, hogy mi történt január óta. Ami a specifikus javaslatokat illeti. Még egyszer megismétlem. A felvásárlási terv nem új dolog. Ez mindig is a tagállamok rendelkezésére állt, hogy ha így akartak segíteni a tejszektorom. Ez egy ajánlat, ezért nem lehet kötelező. De lehetséges, így ki lehet segíteni a gazdákat. A kvótát a nemzeti tartalékban lehet megtartani, és lehet később kiosztani, ha akarják a tagállamok. A másik rész ami úgy látom nagy érdeklődést keltett, a 186-os cikk. Hogy mondjam el, hogy azért vettük be a tejszektort ide, mert gyorsan akarunk reagálni. Én nem látom annak semmi okát, hogy miért ne lenne a része a tejszektor a 186-os cikknek, mint ahogy például a hús szektor része már. Akik attól tartanak, hogy a bizottság egy bianco csekket kap, és majd ezzel nem tudni mit művel, kérem tartsák észben, hogy általában véve pozitív az a dolog, hogy bajban lévő embereken segítünk, és gyorsan segítünk rajtuk. Ez nem egy biankócsek, az igazgatási bizottságban is szó esik majd róla, ott beszélünk róla. Kettő-három-négy év, én ezt szeretném, de természetesen azért meghallgatom, amit önök mondanak. Aztán hallom a hibák emlegetését. A 280 millió eurónyi összeg nem átszervezésre kell, hogy fordítsuk. Az ECOFIN a novemberi ECOFIN-nal összhangban, és hogy aláírhassuk a 2010-es költségvetést, ahhoz kell ez. Ezt nem tehetnénk meg, hogyha a 186-os cikket nem bővítenénk ki. Tehát még egyszer mondom, nem átstruktúrálásra szántuk, ez lehetőség, hogy a nemzeti borítékukból kifizessék a legrákszorulóbbaknak. Hogy hogyan? Én úgy gondolom, hogy a termelés alapján persze lehetnek más elképzelések is. De ha most belemegyünk ebbe a vitába, akkor jövő év végéig sem zárjuk le ezt a kérdést, mert sohasem fogunk megegyezni. Néhány specifikus kérdést illetően. A termelői szervezetek kitűnő opciót nyújtanak, sőt, szükségesek. Ezt már mondtam korábban is itt a plenárison, különösen amikor az élelmiszer tervekről volt szó. Hogyha a gazdák egymás ellen versenyeznek a helyet, hogy a valódi versenytársak ellen küzdenének, akkor tudom, ki lesz a vesztes. Úgyhogy nagyon erős szereplőket kell itt bevezetnünk az élelmiszerláncolat képviseletére. <clears throat> Teljes mértékben egyetértek önökkel. Egy milliárd ember éhezik a Földön. Nincs meg a napi táplálékuk. Ezért nagyon rosszul esett nekem, hogy a mezőre öntik ki az európai gazdákat tejet, amikor máshol éheznek az emberek. Ez nem a legjobb benyomást kelti az európai mezőgazdaságról. Aztán lenyűgöz engem, hogy Bové úr és Hoisling úr sikerült úgy felgyorsítaniuk a beszédüket, néztem, hogy hogyan tették ezt, nem tudom, tehát ö, ö, hozzászóltak, aztán a CatchDR folyamatban is részt vettek, nagyon okos megoldás gratulálok. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot. A szavazásra csütörtökön kerül erről sor. Holnap pedig folytatjuk az ülést október 21-én 9 órakor. A napirendet közzétettük, az interneten is hozzáférhető, és ezzel az ülést berekeztem. Bueno.